Cipriano úr, a szankóért felelős biztos, korábbi biztos azt mondta, hogy nem csak annak fog utána járni, hogy a megfelelő hatályos jogszabályokat jól alkalmazzák-e, hanem a felülvizsgálatra is sort kerül. Csak hogy most már nagyon közeledik ennek a parlamenti ciklusnak és a bizottsági mandátumnak a vége, és Vasiliu asszony nagyon jó szakemberként váltotta Kipren úrat, és hozzáfordultam, hogy győződjünk meg róla, hogy ezt a komolyan vendő kérdést valóban komolyan veszik a tagállamok. Civilizált társadalmakban élünk, és a civilizált társadalmat nem csak annak alapján ítélik meg, hogy az emberekkel hogyan bánik, hanem annak alapján is, hogy az állatokkal hogyan bánik, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Azzal zárnám, amit maga a szóbeli kérdés tartalmaz. 2007 óta hatályos az állatszállításról szóló rendelet. A bizottság a rendelet tagállami alkalmazásáról meg kellett, hogy kapja az első jelentéseket. Meg tudja elmondani, vagy nem a bizottság, hogy mely tagállamok nyújtottak be ilyen jelentést, és a bizottság végzette előzetes elemzést már a jelentések alapján be tud-e számolni a hiányosságokról, illetve a fontos elért eredményekről a szabályozásban, illetve a bizottság készíte jelentést a tagállamok rendelet alkalmazási gyakorlatáról. Ez nagyon fontos lenne ugyanis, az állatszállítási rendelet tervezett felülvizsgálatakor. Biztos úr, ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen én is. Most pedig a bizottság nevében megadom Spidle biztos úrnak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Teljesen egyetértek a képviselő úr véleményével, azzal, hogy az állatokkal való bánásmód ö, még sok javítani valót hagy maga után. Etikai és civilizációs kérdés is ez, hogy hogyan bánunk az állatokkal. A bizottság elkötelezett híve az állatvédelemnek, az állat jólétnek. Az állatok szenvedése ö, különböző kategóriák ö, alapján határozható meg. Az úgynevezett alacsony értékű állatok és a magas értékű állatok között van megkülönböztetés, de a szabályozás szerintünk sem kielégítő, és utóbbi hónapokban mi is kaptunk értesítéseket állatokkal szembeni rossz bánásmód eseteiről. Az a célunk, hogy az Európai Unióban érvényes jogszabályokat megújítsuk, javítsuk, és ezáltal is az állatok egészségének színvonalához hozzájáruljunk. A közös kutatóközpont tanulmányai arra mutatnak rá, hogy új, jobb ellenőrzési rendszerekre van szükség, és ezeket lehetséges is bevezetni, az, főleg a szállítás ellenőrzéséről van itt szó, és átláthatóbb, könnyebben alkalmazható szabályokra. Az új technológiák lehetővé teszik mindezt, és úgy, hogy a tagállami administratív terhek közben nem nőnek. A bizottság vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy még saját mandátumának vége előtt új javaslatokkal álljon elő, ezen új technológiai tudományos ismeretek gyakorlatba való átültetésére vonatkozóan. Az állat sűrűség, a szállítási távolség, távolság szabályozására irányuló javaslatokat akarunk előterjeszteni. És persze az állatszállítással kapcsolatos információs szolgáltatás, szolgáltatást is ö, szigorúbbá akarjuk tenni. Ö, sok ö, állategészségügyi szakértő bevonásával a tagállamokból. De ezt még ö, mandátumunk lejártáig el akarjuk végezni, és a civil szervezetekkel is együttműködünk ebben az ügyben. A legtöbb tagállammal a legtöbb tagállam már benyújtotta a bizottságnak a jelentését. 2008-ban Ciprus, Litvánia, Málta, Bulgária és Luxemburg nem nyújtották be jelentéseiket. Ezeket a tagállamokat a bizottság felszólította, hogy minél hamarabb pótolják a hiányt. Az 1005-ös rendelet szabályoz azt, hogy a bizottságnak hogyan kell eljárnia, hogyha a tagállamok nem ültetik át a szabályt. Ennek a rendelkezésnek az átültetése már meg kellett volna, hogy történjen, ezért a jelentések alapos elemzése után a bizottság hamarosan hamarosan módosítási javaslattal fog előállni a jelenlegi szabályozás módosítására vonatkozóval. Most pedig az Európai Néppárt nevében három percben Stevenson képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Nézzük először meg a hátteret. Az állatok szállításáról szóló határidőt december 2004-ben fogadták el, és minden, mind a 27 tagországban 2007-ben lépett ez életben. Hosszabb szállítások esetében, amikor az, a szállító eszközök megfeleltek a technikai elvárásoknak, elektronikus ventiláció is megvolt, speciális derogációkat adtak távoli vidéki térségek esetében. Írország esetében, az az én választókörzetem, elkerülhetetlenek ezek a hosszabb szállítási távolságok, viszont ezekben az esetekben vízzel kellett az állatokat a szállítóeszközökön ellátni. Bizonyos állatok esetében, a tíznapos borjuk esetében, illetve egy hétnél fiatalabb más állatok esetében teljes mértékben megtiltották a szállítást. Skó- Skócia esetében nagyon szigorú ellenőrzéseket végeztek, és Skóciát az jellemzi, hogy a legjobb gyakorlatokat valósítja meg a szállítás területén. Viszont az Európai Unió más togásszagaiban ugyanez a szigor nem jellemző, például néhány mediterrán országban sajnálatos módon, illetve néhány kelet-európai ország esetében. Például a vágásra szállítandó lovak esetében. Az állatvédő szervezetek továbbra is szörnyű esetekről számolnak be, például a lovak esetében, ahol eh, nagyon nagy melegben, víz nélkül, megfelelő ventiláció nélkül szállítják nagy távolságokon az állatokat, és ezek az állatok kimerülnek, dehidratálódnak, próbálnak levegőhöz jutni, és nagyon sok esetben elpusztulnak közülük néhányan. Támogatom Neil Peris szóbeli kérdését, amely megpróbálja megvizsgálni azt, hogy milyen mértékben felelnek meg a szabályozások, a jelenlegi szabályozások a, standard, a standardoknak. Szorgalmazzuk a legszigorúbb szabályozások bevezetését, a megfelelő derogációk figyelembevétele mellett, mint ahogy ezt említettem, a jelenlegi EU-s szabályozás elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Grazie per Köszönöm szépen. A szocialista frakció részéről míg van ezt rám, azt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Stevenson úr már említette, hogy a kereskedelmi mozgás jelentősége miatt, a földrajzi helyzet miatt, az európai földrajzi hovatartozás miatt nagyon fontos a szállítás szabályozása. Úgy tűnik, hogy a bizottság nem elemzi az egész közösségi térség helyzetét. A jelenlegi eh, rendelet értelmében a tagállamoknak évente kell jelentést eh, benyújtaniuk az előző évi ellenőrzésekről. A rendelet eh, előírja, hogy ellenőrzéseket kell végezni, de azt nem írja elő, hogy hányat, illetve a statisztikák sem azonos alapon készülnek a különböző tagállamok által nyújtott információk így nem összehasonlíthatóak Mindenki érdekében, eh, biztos úr, azt kérem, hogy ezt a helyzetet orvosolják minél hamarabb. Eh, egy másik dolog is nyugtalanít az ön hozzászólásában. Beszélt ön az alacsony értékű, vágásra szállított állatokról. Nos, én egyáltalán nem értek egyet a dolgok ilyetén megközelítésével. Úgy gondolom, hogy ezek az állatok eh, nagyon nagy értéket képviseltek, és a hús ára is nagyon magas lehet, tehát a gazdasági érték ilyenkor is megvan. Bármilyen célra szállítják egyébként az állatokat, és bármilyen távra be kell tartani a szabályokat, az állatokat megfelelő körülmények, kedvező körülmények között kell szállítani. Kérem, hogy vegye figyelembe ezt a megfontolást a rendelet módosítása akkor, hiszen a bizottság most foglalkozik a rendelet módosításával, az új technológiák és változásokat eredményeznek. Ugye a hosszú távú szállításoknál fontos a hőmérséklet, fontos a pihenőidő, és azt kérem, biztos úr, az Európai Bizottságtól, hogy mielőtt az alapvető aspektusokat módosítanák, keressenek érvényes tudományos alapot a megtett javaslatokhoz. Pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre eh, tudományos alap. Fontos lenne tehát, hogy más megfontolások alapján ne tegyenek eh, rossz javaslatokat a vágáskori állapotról készült egy jelentés, de úgy gondolom, hogy a jelenleg hatályos szabályozás felülvizsgálata nagyon fontos, és kérem, hogy óvatosan járjunk el ebben. Elnök, köszönöm szépen az ALDE frakció részéről, Jensen asszony következik más. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kicsit csalódott vagyok, hogy négy év elteltével még mindig nem tud a bizottság értékelés benyújtani arról, hogy hogyan lehetne az állatszállítás szabályait szigorítani. Jó volt az együttműködés Kipriánú biztossal és Vasziliu asszonynal is, de mikor kapjuk már meg végre az elemzést és a javaslatot? A jogalkotó, mintha hátradőlt volna, ezt a nyolc órás szabályt sürgősen meg kell változtatni. Ez így nem elegendő. Egyes állatok számára már egy óra is sok a rossz körülmények közötti szállításból, másokat pedig akár hosszabban is lehet szállítani. A hosszú távú szállítás ügyében a parlament már javaslattal élt arra vonatkozóan, hogy 24 óra után hol, hogyan lehetne az állatokat pihentetni. Kialakította már a bizottság ezen pihenőhelyek vonatkozó álláspontját és javaslatát. És még mindig nem definiáltuk, hogy mi itt a bevált, a jó gyakorlat. Közben a tudomány, a kutatás számos eredményt szolgáltatott már arról, hogy mi lenne megfelelő körülmény, amelyet biztosítanunk kellene. Az ÜN frakció nevében vagy csak úr kap szót egy percben. Köszönöm. Paris képviselőnek igaza van, És fontos, hogy foglalkozzunk az állatok szállításának kérdésével, hiszen az a mód, ahogy az állatokat szállítjuk, az rólunk is sokat elmond. Nagyon sok állat szenved a szállítás közben, mindent megteszünk, ami tőlünk telik, de úgy tűnik ez nem elég. Véleményem szerint egy jó megoldás lehetne, hogyha rövidítenénk a szállítás időszakát, mégpedig 8 órára, és a vágó hidakon, illetve szállítóeszközökön eltöltött időt 12 órára szorítanánk. Az állatok védelme e, érdekében fontos, hogy a keretszabályozás ezt tartalmazza. Hölgyeim és uraim, a humanitárius szempontok e, egy aspektust képeznek, de azt gondolom, hogy a pénzügyi szempontokat sem szabad szem előtt évesztenünk. A több szállítás, hosszabb szállítás több pénzbe kerül, ez pedig drágítja a hús árát. Éppen ezért fontos lesz szűkíteni, illetve csökkenteni a szállítással töltött időt. Köszönöm szépen. Slüter úrnak adom meg a szót három percben. Köszönöm, elnök úr. A civil társadalom fejlettségi szintjét azon lehet lemérni, hogy ennek a civilizációnak a legártatlanabb, végtelenebb tagjait hogyan védjük. Nem szabad barbárokként viselkedünk. Amikor 15 évvel ezelőtt az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor az állatvédelemről nagyon sok szó esett az Európai Parlamentben. A 2005-ös irányelv is megszületett, viszont nem javultak a feltételek az állatok számára. Mindig elhangzott az, hogy most működni fog az ellenőrzés, megfelelő személyzet fog dolgozni a vágóhídakon, stb. stb. Ezekből azonban semmi nem valósult meg. Felszólítom a bizottságot, hogy róljon ki büntetést az említett tagországokra. Ha megvizsgáljuk, hogy mely országok tartják be az állatvédelmi feltételeket, akkor kiderül, hogy a legtöbb nem. A bizottság is ígéretet tett arra, hogy még a mandátumai ideje vége előtt foglalkozik a témával. A legtöbb tagországban valószínűleg nincs szükség a 24 órás szállítási időszakra, hiszen nagyon sok kis tagország is van az Európai Unióban. A vágás módjáról is vitáznunk kell. Önök közül hányan elégedettek, illetve lennének elégedettek azzal, hogyha 24 uh, órán keresztül tartanák az állatokat uh, egy teherautóban, ki szeretne ilyen körülmények között uh, szállítatni? Szeretném a mezőgazdasági minisztereket eh, felszólítani arra, hogy ők is utazzanak Stockholmból Brüsszelbe ugyanolyan feltételek mellett, mint az állatok. Lehet, hogy akkor hajlandóak lennének végre megváltoztatni a szabályozásokat. Szeretnék a költségekről is beszélni. A legnagyobb költségek a környezetre nézve merülnek fel illetve környezetvédelmi szempontból, de a hús minősége is romlik. Ez egy érték rombolás hiszen ha az állatok sora rosszul megy, akkor a húsuk is rossz lesz. Tehát a teljes láncot érinti ez a folyamat. A gazdák mindent megtesznek annak érdekében, hogy jó minőségi állatokat tenyészenek, mi pedig ezt tönkre tesszük. Fontos, hogy javítsunk a szabályozásokon. Szükségünk van a bizottság jobb javaslatára, és fontos, hogy végre javítsunk a feltételeken. Köszönöm szépen! Holmúrnak adom meg a szót a GOA nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hasznos ez a vita, mert az állatok érzik a fájdalmat, a stresszt, a szenvedést, éppen úgy, mint az emberi lények. Ezt figyelembe kell vennünk, amikor jogszabályokat készítünk elő. Pillanatnyilag ez nem így történik. Egyre több állatot szállítanak ide-oda az Európai Unióban. Ez a következménye a belső piacnak, meg a specializációnak. Egyik helyen állatokat tenyésztenek, a másik helyre elszállítják őket, ott levágják őket, és egy harmadik helyen dolgozzák fel őket bifsteknek. Úgyhogy az állatok jóléte érdekében fel kell lépnünk. Egy svéd tanulmány tartalmazza, hogy mennyi állított, állatot szállítottak át egyik országból a másikba. A 15 EU tagállam esetében 22 millió lábú állatot, tehát szarvasmarhát és egyebet 500 millió baromfit és ez csak a 15 tagállamra vonatkozott. Most a kibővítés után gondolhatják, hogy milyen magas számokkal van dolgunk. Az állatszállításról szóló új irányelv mikor jelenik meg, kérdezem a bizottságtól. Kipriánó úr azt, azt ígérte, hogy ebben a ciklusban. A biztos úr erre ígéretet tud tenni, illetve arról is szó volt, és én ezt kérném, hogy 8 órában korlátozzák az állatok szállításának idejét. Azt halljuk, hogy 8 tagállam nem is nyújtott be jelentést. Ez sokkoló. Mi lesz a az önök következő intézkedése elemzést végeznek a tagállamokról? Jó lenne, hogyha összehasonlító elemzéssel rendelkeznénk, eh, hogy javíthassuk az állatszállítás feltételeit. Én azt kérem tehát, hogy 8 órában korlátozzák a szállítást, és készüljön el ez az elemzés. Köszönöm szépen. Most az Indedem frakció nevében Bloom úr kap két percet. Elnök úr, nagyon izgalmas, hogy ebben a teremben senki nem említette eddig a legnagyobb problémát, az Egyesült Királysággal kapcsolatos ez a gond. Az Egyesült Királyságban ö, nagyon sok fölösleges, szörnyű rendeletet vezettek be tíz évvel ezelőtt, és több mint ezer vágóhírat miatt be kellett zárni, és emiatt nőtt meg a szállítási idő. A sógorom hentes Yorkshire tartományban és a Private Eye magazinban és megjelent egy cikk arról, hogy 15 ember vizsgálja, ellenőrzi a két vágóhídon dolgozó hentes, tehát két ember végzi a munkát, és 15-en ellenőrzik őket. Azért van ennyi utaztatás idő, mind a sertések, bárányok és marhák vonatkozásában, mert bezárták a vágóhidakat. Ezzel a problémával kéne foglalkozni főleg. És a lovak szállításával kapcsolatban Nigel Farage kollégám azt mondja, hogy az egy Európai Unióban vannak olyan országok, ahol a lovakat megeszik. Ezt angolként felfoghatatlannak tartom. Egy angol soha nem enni meg a lovat. Ez tehát azt is mutatja, hogy óriási kulturális szakadék van köztünk és az Európai Unió között. Per i non iscritti, Mr. Allister. Köszönöm. A függetlenek képviseletében Allister úrnak adom meg a szót másfél percben. Elnök úr. Nincsenek problémáim azzal, hogyha megfelelő, hatékony szabályozások szabályozzák a az állat jólétet, de aggódom amiatt, hogy igazából egy taposó malomba sodorjuk magunkat. Korlátozzuk a mezőgazdaságot, és gyakorlati működése ezáltal szinte lehetetlenné válik. Látom jeleit egy ilyen fejlődésnek a bizottsággal folytatott konzultációk alapján is, mi szerint korlátozni kell a maximális szállítási időt, illetve az állatok sűrűségét. A 2005-ös szabályozás óta nem történt semmi. Két évvel kevesebb, mint két évvel a szabályozás után megpróbálnak kísérletet tenni arra, hogy a 8 órás korlátozástól elmozduljanak. Észak-Írországban van a választókörzetem, és az ottani gazdák számára ez katasztrofális lenne. Hát, hogyha csak egy 8 órás időszak megengedhető, akkor ez nagyon súlyosan érintené az északír gazdákat. Szeretném emlékeztetni a házat arra, hogy egy ilyen jellegű szabályozás nem veszi figyelembe azokat az óriási távolságokat, amelyek egyébként szállítják Dél-Amerikában az állatokat, mi, mielőtt importálják őket Európába. Azt gondolom, hogy ne büntessük a saját gazdáinkat, hanem foglalkozzunk azzal is, hogy mi történik az import, az állatok importálása kapcsán. El kell mondanunk azt, hogy meg kell szabadulnunk eh, ettől eh, a rémképtől. Köszönöm. Mielőtt eh, folytatnánk a vitát, eh, engedjék meg, hogy egy megjegyzést tegyek, hogy Blum urat eh, megnyugtassam. Ő az európai országok lófogyasztásáról beszélt. Valóban sok európai országban fogyasztanak lóhúst, de egyik polgár sem szeretné saját lovát megenni. Ez az egyetlen különbség Angliához képest. Folytatjuk a vitát, megadom a szót három percre Jegle asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Igen, tisztelt kollégák. Megint olyan témáról beszélünk, ahol villámgyorsan kiderül, hogy az egyik oldalon ez ö, érzelmeket vált ki az emberekből, a másik oldalon viszont a realitás mellett is meg kell maradni a ter- ezen a területen. Fontos a kérdés, és az állatok szállításokkal kapcsolatban jó lenne már végre tudni biztos úr, hogy mik az adatok, hogyan fejlődött, változott a helyzet a szabályozás bevezetése után, milyen ö, adatai vannak. Egy párat megnevezett ezek közül, de nagyon keveset. A tagállamok között nagyon nagy különbségek vannak, nem csak az, hogy az egyik már jelentést tett, a másik még nem, hanem az, hogy hogyan ellenőrzik a hosszú szállításokat, mely tagállamokon megy át a szállítmány, ott hogyan történik ez. Egy másik nagy probléma és sürgős probléma pedig az, hogy amikor a mezőgazdasági ágazatot tisztán gazdasági ágazatnak kezdtük el definiálni, nos ezóta ö, sok mindent egy kap alá vettünk, amit nem lett volna szabad. Például, milyen szakképzést ö, ö, kap egy képzett agrár szakember, például a szállítási kérdésekről. Kell-e neki bizonyítania, tudom, hogy nem, hogy szakszerűen tudja szállítani őket. És a szállító cégek és a sofőrök között hány olyan van, aki még életében nem szállított állatot? Fel vannak-e készítve a gépkocsi vezetők arra, hogy állatszállítmányjal más a dolguk, mint más szállítmányokkal? Aztán egy további probléma az, hogy amikor a termelő a saját borját szállítja, ez csak 50 kilométerig teheti meg, van egy ilyen szabály. El kéne gondolkodni valóban azon, hogy nem lehetne újra vágóhidakat megnyitni, kis vágóhidakat gazdaságos módon, mert hát ezáltal is csökkenthető lenne a szállítási távolság. Jelenleg a gazda a saját borját nem viheti el a 55 kilométerre lakó szomszédjáig, szállítócéget kell megbíznia. Viszont, hogyha sűrűben lennének vágóhidak az országokban, akkor ez a probléma nem feltétlenül merülne föl. Persze ezt nem tartják be a, a tenyésztők, a piacra például elviszik az állatot, és gyakran rossz körülmények között. Tehát itt szabályozási hiányosságok vannak, ezeket kell megválaszolni biztos úr elsősorban. Señor Capulas Santos, per due minuti. Capulas Santos úr, következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állatok szállításának feltételei nagyon fontos kérdést jelentenek. Népervős és más kollégák is helyesen jelezték, hogy egyfajta civilizációs kérdésként vetődik fel. A civilizációs értékekről van itt szó. Az állatok szenvedései a civilizációs értékek részét képezik jobb állatjóléti feltételeket kell biztosítani az állatoknak, még az utolsó útjukon is. A drága jelenlegi jogszabályok alkalmazása azonban egyes Európai Uniós régióban versenytorzulásnak minősül. Portugália és jó példa arra, hogy nagy versenyhátrányt szenved az ország a vágóhídra való eljuttatás szabályai miatt. Ugye hogyha termelési vagy tenyésztési helyekhez közelebb dolgozzák fel az állatokat, akkor az több munkahelyet is teremt. Teljesen indokolt, hogy a bizottság minél hamarabb részletes elemzést készítsen a jelenlegi jogszabályok alkalmazásáról, ugyanakkor a jogszabály gazdasági és pénzügyi kihatásairól is azokban az országokban, ahol a megfelelő állatok tenyésztése terén hiány tapasztalható. Köszönöm, most pedig másfél percben Murkó asszony következik. Köszönöm. Szlovénián keresztül szállított állatok főként Kelet-Európából érkeznek Olaszország felé. Az én tapasztalataim alapján a hatóságok jelentős mértékben vál, vál, valósítják meg az európai szabályozásokat, de ezek megvalósítása nagyon bonyolult. Azt gondolom, hogy az ellenőrzés okozza a legnagyobb problémát. A belső határok megszüntetése után nagyon nehéz ellenőrizni azt, hogy a teherautó sofőrök valóban megálltak-e az adott helyeken. Szlovénia kis ország. Éppen ezért nincs szüksége arra, hogy külön ellenőrző pontokat állítson fel. Magyarországgal és Olaszországgal van megállapodásunk ebben a témában. Egyesített megoldásra van szükségünk. A hosszú távon történő szállítás és ennek és következménye az állatokra egy súlyos probléma. 2005-ös szabályozást át kell dolgozni, és a jelenlegi alkalom lehetőség arra, hogy ezt megtegyük a vágás előtt is megfelelően kezelni az állatokat. Teljes mértékben egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy nem lehet megengedni a 8 órán túli állatszállítást. Támogatom tehát a legszigorúbb korlátok bevezetését, illetve a mobilvágó hidak kialakítását. Köszönöm szépen. Egy Zapolowski úr, köszönöm szépen a szót. Ami az állatszállításokat illeti, az a véleményem, hogy több információra lenne szükség, jobban hozzá kéne tudnunk férni az információhoz. A fogyasztók által elfogyasztott hús az Európai Unióban nagyon sokféle forrásból származik, és nincs igazán arra vonatkozó szabályozás, hogy, hogy a hús milyen szállítási körülmények között került a polcra, és milyen vágási technikát alkalmaztak, hogy betartották-e a szabályokat. Sok tagállamban a, a még ugye a dolgozók jogai is sérülnek, nem beszélve az állatok jogairól, tehát széles körű az állati jogok megsértése, és óriás cégek nem nagyon figyelnek erre oda gyakran. Tehát itt is az van, mint más területeken, hogy a végrehajtás nem működik, a szabályozás megvan, de az állati jogok súlyosan és tömegesen sérülnek. Szinott asszony. Biztos úr, nagyon fontos, hogy az állatokat biztonságban és szenvedésmentesen szállítsák. Az állatok minden motorizált szállítástól nagyon félnek, már önmagában ez is egyfajta szenvedés, és megszüntetni nem lehet, de csökkenteni lehet a szenvedésüket. A hosszú ö, utak mindenképpen ö, szörnyűek, és ugye Írország, mint sziget, ugyanakkor nagy állatexportőr, ö, szembe kell, hogy nézzen ezzel a problémával, mivel piacainkat nem csak határok, hanem tengerek is elválasztják Európától, gyakran nem lehet betartani a 8 órás szabályt sem, mert a víziszállítás egyszerűen hosszabb ideig tart, és a tenger közepén nem lehet legeltetni az állatokat. Tehát kérem, hogy legyenek tekintettel erre a különleges helyzetére Írországnak, miközben egyetértek az állatok védelmi érdekében elmondottakkal. Per due minuti e trent. Köszönöm szépen, Szkenerdi asszony, két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár a az állatok szállításáról szóló rendelet 2007. január 1 óta hatályos. Nem minden tagállam nyújtja be a kötelező jelentést. És egyébként pedig az ellenőrzések megvalósításához egy csomó feltétel hiányzik az állatvédelmi szervezet tagjaként is nagyon aggaszt ez a kérdés. A különböző egyesületek több évtizede elkeseredetten küzdöttek azért, hogy 2007-ben bevezessék ezt az új szabályozást. De egyes tagállamok nagyon engedékenyek, sőt, azt is mondanám, rossz szándékúak, hiszen végre kötelező az ellenőrzés, mégis megkerülik az ellenőrzést. Ismerjük a vágóhidak helyét, ismerjük a tenyészhelyeket, ismerjük az út, a szállítás idejét. Miért nehéz ezek után ellenőrizni? Azt kérem, hogy a tagállamokkal tartassák be a tenyésztés és szállítási előírásokat a szállításoknál hozzátenném még, hogy elengedhetetlen, hogy a szállítás idejétől függetlenül a helyi klímaviszonyokat is vegyék figyelembe. Például egy tavasszal Hollandiában lebonyolított szállítás nem összehasonlítható egy görögországi nyári szállítással ilyenkor kötelezővé kellene tenni az utóbbi esetben az éjszakai szállítás. Kérem, hogy foglalkozzanak ezzel a gondolattal is. Köszönöm. Meggenész asszony, három perc. Köszönöm, elnök úr ami a jogszabályokat illeti. Egy viszonylag új rendelettel foglalkozunk az állatszállítás témájában, amely 2007. január 1-től hatályos és nagyon bíztunk benne, hogy minden tagállam az első naptól kezdve a rendelet minden betűjét betartja majd, ez igazából csoda lett volna a tagállamok és a szerepelők részéről. Ugyanakkor üdvözlöm Neil Per és a mezőgazdasági bizottság elnöke kérdését, mert szeretnénk tudni, hogy ez a rendelet miként működik, mennyire alkalmazzák, hatják végre, mert foglalkoztat bennünket, hogy az állatok milyen körülmények között kerülnek szállításra Nálunk Írországban nagyon sok állatot tenyésztenek, és az első naptól kezdve a tenyésztésben, szállításban nagyon sok változást eszközöltek az állattenyésztők nagyon sokat költöttek arra, hogy a szállítást javítsák, illetve a képzések terén. Ebben a hónapban is folynak tanfolyamok, a szarvasmarha, juh, baromfű és ló szállítással foglalkozó gépkocsi vezetők számára. Ezt is mondom itt a kollégáknak, akik felvetették ezt a kérdést. Természetesen egy gazdasági tevékenységről van szó, és nem szabad megfeledkezni ugyanakkor a kedvencként tartott házi állatok jólétéről sem, hiszen nagyon rossz a helyzetük időnként és egyesek azt kérik, hogy a mezőgazdaság és gazdasági célú állatokhoz hasonló szabályok érvényesüljenek ezekre az állatokra is. Nagyon fontos a szállítók számára is, hogy jó állapotban érkezzenek meg az állatok, és az igényeknek megfeleljenek. Nagyon fontos azzal is foglalkozni, hogy kik azok, akik e kategóriákon kívül kerültek, és akiket nem szabályoztunk. Az Európai Unió azért tudta nehezen megvalósítani ezt a rendeletet, mert nagyon sok tagállam tudja, hogy hogyan kell hosszú távra szállítani az állatokat. Én nem értek egyet azzal, hogy rövidíteni kellene az időtartamot, viszont egyetértek azzal, hogy javítani kell a körülményeket. Például a telivéreket első osztályú körülmények között szállítják. Én azt mondanám, hogy nem kellene újabb szabályokat foganatosítani, mert már is túl sok a szabály, és ez megfolytja a szektort. Inkább a szabályokat alkalmazzuk mindenkire, és ne hagyjuk, hogy kiessenek a rendszerből bizonyos szerepvállalók. Köszönöm. Un minuto e trenta. Köszönöm, Péber úr, egy eh, percben. Gratulálni szeretnék Peris úrnak a jelentéshez. A politikai nézeteink különbözősége mellett úgy érzem, hogy a jelentés nagyon jó, és támogatom őt. Úgy érzem, hogy szükségünk van erre a szabályozásra. Fontos, hogy ezt sikerre vigyük, és fontos, hogy ez általánosan megvalósuljon. Vannak azonban fenntartásaim, vannak olyan kollégák, akikkel nem értek egyet. Stevenson úr azt mondta, hogy a hosszú szállítást nem lehet elkerülni. Én nem értek ezzel egyet. Jensen asszony 24 óráról beszélt, erre nincs szükség. Illetve a mezőgazdaságról, tehát említést Eliszter úr, Szükségünk van egy civilizált társadalomra, és meg kell vizsgálnunk a szállítást, az elszállítás hátterét, a hosszú szállításokat és a vágás feltételeit. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a szenvedést, a dehidratációt, a stresszt és a nem megfelelő körülményeket hogyan lehet megszüntetni Kérdezem az ír kollégákat, hogy hogyan vezethetnek ezek a súlyos körülmények az állatok helyzetének és a hús minőségének javításához. Azt gondolom, hogy a vidéki térségek gazdaságát fejleszteni, rendíteni az, hogy, hogyha egy teljes mértékben megszüntetnénk az állatok szállítását. Tudom, hogy közeljövőben ez nem valósítható meg, de reálisan kell megközelítenünk a témát, és felszólítom a bizottságot arra, hogy használja fel az összes lehetséges eszközt, például a rendőrséget arra, hogy állítsa meg a teherautókat az utakon, és ellenőrizzék azt, hogy az említett jogalkotás négy fontos szempontját tiszteletben tartják-e. Hall asszony következik egy percben. Biztos úr. Foglalkozott a bizottság az emberi egészségre való hatásával a rossz húsnak? A hosszú távú szállítás és a tömeges szállítás stresszt okoz az állatokban, és a stressz pedig a betegségre hajlamosít. Ez a lovakra különösen érvényes, ahol a kutatás kimutatta, hogy a lovak sokkal többet, több salakanyagot választanak szállítás során, mint máskor. Számos szállított állat van az EU-ban 320 millió évente, úgyhogy ez egy óriási potenciál például a salmonella kialakulásának. A jelenlegi szabályok a hosszú távú szállításra vonatkozóan nem szabályozzák sajnos a kötelező megállást, különösen a lovak esetében, ki kéne alakítani a kutatás eredményei alapján, hogy az egyes állatfajokat meddig lehet, hány óráig lehet egyáltalán szeretni, és kötelező pihentetési helyeket is kéne kialakítani. Mr. Podkanski per un minuto. Podkanski úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Az állatok szállításának problémája természetesen rendkívül fontos, és jó, hogy ezt a vitát most lefolytatjuk még egyszer. Egyértelmű, hogy nem vagyunk elég hatékonyak a rendelet alkalmaztatásában. Nagyon örülök annak is, hogy a vita során kitértünk a lovak szállítására is. Azért is örülök ennek, mert lótenyésztő vagyok, ugyanakkor azért is, mert tudom, hogy a normákat tényleg nem tartják be. Lótenyésztőként elmondhatom önöknek, hogy egy ló mindig meg tudja érteni az embereket, de sajnos az emberek nem mindig értik a lovakat. A lovak is tudnak félni, tudnak bízni, és vannak más érzelmeik is. Emlékszem egy olyan esetre, amikor egy nagyon beteg állatot egy állatkórházban nem tudtak kezelni addig, amíg a gazdája meg nem érkezett, és amikor a gazda megérkezett, akkor a ló mindenféle kezelésnek alávetette magát. Addig viszont nem bízott az állatorvosban. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos az állatok számára hogy ne szenvedjenek, illetve nagyon fontos, hogy az állatok ne szenvedhessenek. Fontos, hogy mi emberek eh, megértsük, hogy a beteg állatok bizalmatlanok, agresszívek, nehezen kezelhetőek. Viszont, hogyha gazdájuk, barátai ott vannak, akkor az egészen mást jelent. Fontos az állatok jóléte. Köszönöm szépen, elnök úr. Már többször beszéltünk az állatok szállításáról, konklúziókat is szeretnénk levonni. A állatszállítási irányelv késedelmet szenved. Nagyon hamad, nagyon helyesen különbséget tett a vágásra szállított állatok helyzete és a többi állathelyzetek között, ugye megemlítették itt a GPS bevezetését, de még az sem elég, még egy dolgot is ki kell mondanunk minden bizony elnök úr, a jogszabály érzékeny pontja az ellenőrzés az Európai Unió nem elég hatékony, nem elég jól szervezett a nemzeti ellenőrzések nyomonkövetésében. Túl sok ugye a határátlépés. Úgy gondolom, hogy a Food and Veterinary Office-nek eh, gyakrabban és hatékonyabban kellene fellépnie, de sajnos az Európai Bizottság ezt nem akarta. A bizottság most nemzeti jelentésekről eh, számol be, amelyekről értékelést fog a bizottság készíteni. Fontos lenne azonban szerintem, hogy a bizottság gondoskodjon róla, hogy európai ellenőrök gondoskodjanak a szabályok betartatásáról. betartásáról. És persze tudni kell azt is, hogy az Európai Unió különböző országaiban különböző klímaviszonyok vannak, fontos a műholdas nyomonkövetés, fontos a központosított adatbankhoz való hozzáférés a szakemberek számára. Jó lenne, hogyha lenne egyfajta közösségi kép az egész helyzetről, az osztrák ellenőrök azt mondják, hogy nagyon sok üres kamion robog az adatok szerint Csehország felé, Lengyelország felé, de vissza nem jönnek. Valószínűleg azért nem, mert Ausztriában túl szigorúan betartják a, betartatják a szabályokat, és ezért megkerülik az országot. Tehát az egyik tagállam szigorúbb, a másik engedékenyebb. Az állatorvosok, akik aláírják igazolják, hogy megfelelően szállították az állatokat, egyszerűen gépiesen aláírogatják csak a papírokat. Tehát nem lehet 24 órán keresztül egy egész Európán átszállított állat szállítási feltételeit igazolni. Uh, 500 kilométert tett meg egy lószállító két és fél óra alatt, a papírok szerint Ferrari-val szállították vajon? Fontos, hogy a bizottság mindezzel foglalkozzon. Nagyon sok munka van tehát a bizottság előtt, és türelmetlenül várjuk a javaslataikat, mindenképpen a választások előtt. Köszönöm. Lin asszony, egy perc. I'm going to concentrate on the transport of horses like... Szeretnék a lovak szállítására koncentrálni. Nincs bizonyíték arra, hogy az európai szabályozások megvédik az állatokat a hosszú szállítás alatt a lovakat. Még mindig olyan teherautókon szállítják, ahol 40 fokra is emelkedhet a hőmérséklet, és több ezer kilométeren keresztül víz és élelem nélkül maradnak. bizottságnak vannak-e információi arra vonatkozóan, hogy a 2005-ös szabályozás elleni megsértés miatt hány bírósági eljárás indult 2005 és 2007 között? A harmonizált GPS támogatású monitoringot mikor tervezik bevezetni és kötelezővé tenni, illetve hogyan lehet hozzáférni, a országok hogyan tudnak hozzáférni az adatbankokhoz. Tudom, hogy a bizottságok ezekhez az adatbankokhoz hozzáférhetnek, de a tagországok egyenlőre még nem. Kérek választ ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Dover, Dover úr, kapszót. Elnök úr, nagy öröm számomra, hogy ebben a fontos témában felszólalhatok. Hangsúlyozni szeretném, hogy Észak-Európa, Észak-Kelet Angliában mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk a kérdésnek. Ahogy a mezőgazdasági bizottság elnöke is elmondta, előfordul, bár nem nálunk, hogy az állatokra szállítás körülményei következtében akár el is pusztulnak. Észak-keleten és észak-nyugaton nagyon sok ló, jú és egyéb kérdező állat él, ezeket tenyésztjük, és mivel nálunk már sok évvel ezelőtt felmerült az állatvédelem kérdése, az én választókörzetemben különösen, Igyekeztünk kezelni a helyzetet, de sajnos be kell, hogy valljam, hogy az utóbbi 10-12 évben nem javult jelentősen a helyzet. 2007-ben kellett először jelentést írni erről, és rá kellett, hogy jöjjünk, hogy lemaradtunk a fejlődéstől. Figyeltem azt, amit biztos úr mond, ugye említette az akár a műholdas megfigyelés bevezetését is, de biztos úr, annyiféle ellenőrzés van, annyi nehezen végrehajtható ellenőrzés. Az, ezeknek az oka jogos, de a végrehajtási lehetősége nagyon nehéz, hogy a szállítás körülményei, a konténerek, a trélerek minősége, a pihentetés, a térigény, ezt mind-mind betartani ö, nehéz, és ezt nem lehet felülről, műholdról nézni, ehhez helyi ellenőrzésre van szükség, és remélem, hogy majd záró megjegyzésében utal arra, hogy fel kívánja gyorsítani a jogalkotást, arra vonatkozóan is, hogy az ellenőrzést hogyan lehet jobban megszervezni. Minél hamarabb történik valami, annál jobb mindenkinek, Szerintem is botrányos, hogy életük utolsó napjaiban az állatok még külön szenvedésnek vannak kitéve. Itt még nem nagyon beszéltünk például a baromfiról, de a baromfi ágazatban is felmerül ugyanez a probléma. Nem azt mondom, hogy emberként kell őket kezelni, de azt mondom, hogy szenvedés nélkül kell őket tartani, levágni, hiszen a hús minősége is től függ. Muchas gracias, señor Dover. Por un minuto tiene la palabra el señor Poyamo. Köszönöm szépen, Dover úr. Poyamo úr következik egy percben. Ja kiitokset Neil Parisille tästä keskustelusta. Eläinten hyvinvoinnin... Köszönöm Neil Parisnek, eh, hogy felvetette ezt a kérdést. Szerintem is az állat jólétnek eh, jelentőséget kell tulajdonítani, és a bizottságnak garantálnia kell, hogy az állatszállításokra vonatkozó szabályok EU szerte érvényesüljenek. Az EU jogalkotása ezen a területen eléggé szigorú és már kiérlelt, de továbbra is vannak nagy problémák, főleg a végrehajtás hiányosságai miatt. Nincs igazán büntetés, nem jó az ellenőrzés. Tehát szerintem a szabályozáshoz nem kell hozzányúlni, csak a végrehajtáshoz. A megfelelő szellőztetés, a megfelelő hőmérséklet és valóban a műholdas ellenőrzés és a gépkocsi vezető képzése ide tartozik. Ezeket kéne számos tagállamban bevezetni, azoknak a példájára, akik már ezt gyakorolják az állatszállításra vonatkozó szabályok egészét át kell ültetni, és a közben nyert tapasztalatokat pedig az új szövegekbe be kell építeni. Köszönöm. Gracias, kolléga. Tenemos a... Köszönöm, kedves kollégák. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Elvileg a szabályok szerint ötten szólhatnak hozzá, de mivel csak heten jelentkeztek összesen, és van időnk, úgyhogy én egy-egy percre mind a hét jelentkezőnek megadom a szót. Sérülben azt mondja az első tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A közösség tagjai csak akkor tud békében együttműködni, hogyha mindenki ugyanazokhoz a szabályokhoz tartja magát, és itt ezen a területen különösen nagy hangsúlyt ö, helyezünk arra, hogy a húsminőség érdekében is a lehető legkevesebb stressz érje az állatokat, ez a fogyasztók érdeke. A fekete bárányokat, a, a kivét, a szabályok megsértőit pellengére kell állítani, hiszen ők a gazdasági versenyt torzítják. Sikerülnie kell hogy az állatok élő, élve való szállítását csökkentsük, hanem is tiltjuk be. Ezt a tevékenységet, ezt a kutatás is alátámasztja. Biztos úr, továbbra is követeljük, hogy az import állatokat, az euró kívül jövő EU állatok szállítását is hasonló szabályoknak vessék alá. Corbett úr következik. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez a vita megmutatta azt, hogy óriási kételyek vannak a tekintetben, hogy a jelenlegi jogalkotás működőképes, illetve hogy az összes tagország ezt megfelelően megvalósítja ezt, illetve hogy egyáltalán megvalósítható ez. Lehetőség van -e ennek a jogalkotásnak a gyakorlati megvalósítására a nemzetközi állatszállításban. Azt gondolom, meg kell vizsgálnunk azt, hogy vissza kell térnünk a szigorú 8 órás korlátra, derogációk és kivételek nélkül, kivéve eh, talán az Írországból történő szállítás tengeren, de egyébként más derogáció nem elfogadható. Lehet, hogy érdekli a kollégákat az, hogy van egy új weboldal, amely eh, egy eh, petícióval kampányol, www.8hours.eu e a címe. Lehet, hogy vannak olyan képviselők, akiket érdekel ez a weboldal, és szívesen elolvasnák az ott írtakat. Köszönöm, most Schust, Schust kollega. Bocs. Schust kollega következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Beszéltünk róla, hogy humánusnak kell lenni a megközelítésünknek az állatszállításban is. Szerintem jó irányban halad ez a vita, és nagyon hasznos ez a beszélgetés. Ugyanakkor felhívnám a figyelmüket arra, hogy nem szabad további mesterséges feltételeket előírni, vagy teremteni, ráerőltetni a gazdákra. Nagyon fontos, és a bizottságnak mondom ezt, hogy egy eredetileg jó, helyes projekt ne legyen túl bonyolult, ne legyen túl nehézkes ennek a megoldások fontosak, de felhívást intézek mindenkihez. Gondoskodjunk róla, hogy ne forduljon a visszájára mindez, és remélem, hogy a tagállamok is komolyan veszik majd. Most pedig Dmitrió úr következik. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az állatkísérletek nagyon fontos lehetőséget jelentenek az ipar számára. A tudományos célra, a kísérletek céljára szállított állatokat külön kell kezelni. Az Európai Unió már eddig is példát mutatott. A bizottság eltárgyú irányelve több mint 20 éves, és csak hozzávetőleges elveket fektet le 235 millió állatot használtak ilyen célra. 12 millió állat került laboratóriumi eh, felhasználásra. Az állatkereskedelem, az állatok eh, szállítása eh, nemzetközi sebészeti beavatkozások esetén is mind, mind a nemzetközi joghoz kell, hoz alkalmazkodjék, és meg kell akadályozni a kegyetlenséget. Mulțumesc, domnule președinte. Petre asszony kap szót. State membre și mă voi referi în mod concret la țara mea, la România, au nevoie, așa cum s-a spus deja aici, de... Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Románia nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a hatóságok megfelelően tudják ellenőrizni az állatszállítási rendelet végrehajtását. Fontos, hogy a román állatorvosok, illetve a hatósági állatorvosok a rendőrség fellépése, beavatkozása, intézkedése nélkül is tudják ellenőrizni a szállítmányokat. De mindenképpen meg kell különböztetni a különböző szakterületeket. És még egy dologra utalnék, fontos, hogy foglalkozzunk a felügyeletek kapacitásával is. Köszönöm, Doyle asszony következik. Köszönöm a szót. Erős meggyőződésem, hogy a, a, a járművek minősége és a gépkocsi vezetők képzése legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint az összes többi szempont. Túl gyakran, túl gyorsan mennek a kanyarban, és ilyenkor az állatok súlyos sérüléseket szenvednek. Egy mai korszerű kamionnal megoldható lenne, hogy az állatok jólétét figyelembe vegyék. Egyes tagállamok ö, tudatosan megsértik a jogalkotást, az erre vonatkozó területre vonatkozó jogalkotást. Megkapta biztos úr Írországból a jelentést tavaly? Kitette a jelentést az internetre? közzétette az egyes tagállamokkal szembeni intézkedéseket. Kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönjük szépen. Most Dojlasszony felszólalás után Sziké és Kiúr az utolsó felszóló. Az Európai Unió nagy figyelmet szán az állatokra, attól pillanattól kezdve, hogy megszületnek a vágásig. A hús minősége az a, azáltal is értékelt, hogy megvizsgáljuk, hogyan kerültek az állatok szállításra. Azt gondolom, hogy a szabályozást meg kell valósítani. Tudom, hogy bizonyos esetekben szükség van az állatok hosszú ideig történő szállítására. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk az összes létező szabályozást. Fontos elgondolkodni a szabályozás megvalósításának legjobb módjáról. Meg kell vizsgálnunk az összes tagországban a helyzetet és a költség következményeit is a végső felhasználók számára. Paris úr, nem tudom, hogy ügyrendi kérdése van, hanem ez a gazdasági bizottság elnöke, nagyon röviden tudom megadni a szót. Nagyon-nagyon rövid leszek, én vagyok a kérdés szerzője. Jött a bizottság összefoglal, három kérdésem van. Az elsőre választ kaptunk, azt mondta a bizottság, hogy a tagországok még nem készítettek jelentést. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság készítette már előzetes elemzést arról, hogy mi történik, mi a helyzet, illetve tervez jelentést a szabályozás jövőbeni megvalósításáról. Erre sürgősen szükségünk van, és a legjobb gyakorlatok cseréjére is. Nagyon sok ország a szállításban jól szerepel, jó munkát végez, de nagyon sok olyan tagország is van, akik rossz munkát végeznek. A bizottság milyen javaslatot tervez ebben a témában? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Biztos úr, Spédla úr, öné a szó. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr! A római jogban az állatokat úgy határozták meg, hogy az állat az egy dolog. Emlékszem, hogy szállításnál 8 lovat, vagy 48 embert lehetett egy-egy járművel a katonaságnál szállítani, ez volt a szabály. Ez azt jelenti, hogy hasonlóan szabályozni kell az állatok és az emberek életkörülményeit, és az állatok mégsem tárgyak, mégsem dolgok. Az állat élőlény, amelynek megvannak a jogai. Ezt kifejezésre is juttattuk szabályainkban. Azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy megszülettek az európai normák ezen a területen, és ezek a civilizáció haladását eredményezték. Persze, nem minden szabályt alkalmaznak, hajtanak végre szigorúan, és még nagy előrelépési lehetőségünk van, ezzel egyetért a bizottság, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy javítsa a rendszert, javítsa az ellenőrzéseket, a monitorozást is, ugyanakkor új jogszabályokat készítünk most elő, amelyek figyelembe veszik majd különböző területekről érkezett legfrissebb tudományos eredményeket, ugyanis ennek a vitának az a fő konklúziója, hogy nagyon bonyolult ez a terület, és nem egyértelmű, hogy mi az az egy-két dolog, amit tenni kellene. Nem ilyen egyszerű a helyzet. A vita azt mutatja, hogy az állatvédelem, és különösen a mezőgazdasági tenyészállatok védelme eh, kérdése nem egyszerűen fogyasztóvédelmi kérdés. Egyes intézkedéseket akkor is meg kellene hozni, hogyha a fogyasztókra semmilyen kihatásuk nem lenne, egyszerűen etikai eh, jelentőségük miatt. Hadd próbáljak meg most választ adni a különböző konkrét kérdésekre, amelyeket hozzám intéztek. Egész sor kérdést kaptam. Természetesen szívesen válaszolunk részletesebben majd a későbbiek során, de néhány kérdést azért már most megemlítenék. Ami azt illeti, hogy mi a helyzet azokkal a tagállamokkal, amelyek nem küldtek jelentést, ezt már mondtam a bevezetőmben, de tényleg nagyon fontos, Ciprus, Litvánia, Málta, Bulgária és Luxemburg tartoznak ide. Tehát Írországról nincs szó. Az írek, Írország teljesítették kötelezettségüket. A vitában hallottunk arra vonatkozó kérdést is, hogy mennyire hozzáférhető az információ. Elvileg közé lehet tenni a nemzeti jelentést, a rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a titkosságról rendelkezzenek, de egyik tagállam sem élt ezzel a jogával. Úgyhogy a bizottság meg fogja kérdezni a tagállamokat, hogy alkalmazni akarják-e a titkossági záradékot, de hogyha nem ez a helyzet, akkor közé fogjuk tenni a jelentéseket, és hozzá lehet majd férni azokhoz. Ez újabb lökést adhat a vitához. Most az állatszállítási jelentésekről, az éves jelentésekről elemzés készül a bizottságnál, és ez kiegészíti majd az ellenőrök helyszíni tapasztalata. A rendelet alkalmazásáról, monitorozásáról tehát egyfajta átfogó képet fogunk kapni. ami a további fejleményeket és javaslatokat illeti, az irányelv tervezetet. A bizottság dolgozik a további javaslatokon, és megpróbálja a legfrissebb tudományos eredményeket felhasználni. Azt is megkérdezték, hogy hány jogsértési eljárást indítottunk, eddig kettő indult. Két vagy három panasz érkezett Andalúziába Spanyolországgal kapcsolatban, és hat Összesen hat tagállam kapott 2008-ban ellenőrzést. Hát ilyen adatokkal tudnék válaszolni a nekem feltett kérdésekre. Hadd köszönjem meg önöknek még egyszer a nagyon összetett és nagyon stimuláló vitát, ami világosan megmutatta, hogy a bizottság álláspontja és a parlament véleménye nagyon közel állnak egymáshoz, és véleményem szerint ez nagyon jó jelzés a jövőre nézve ezen a nagyon érzékeny területen. Köszönöm. Misario. Köszönjük, biztos úr. Ezzel lezárom ezt a vitát, és a következő napi rendi pontra térek rá. Neil Parrish úr kérdése a mediterrán étrend UNESCO kulturális örökségbe való jelölésére vonatkozóan.